Kedves kollégák, akkor szeretném megkezdeni ismét az ülést. A mai délutánon két lengyel miniszter, a közlekedési és az idegenforgalmi miniszter jön el hozzánk. Először is szeretném szeretettel üdvözölni Grabarczyk miniszter urat. Remélem, hogy megközelíti a kérdésem a helyeset, és ő fogja bemutatni a lengyel elnökség programját a közlekedési szakbizottság előtt, és őt követi majd kollégája, Szoviaszka asszony, az idegenforgalomról fog szólni. Tehát először is üdvözlöm a miniszter urat az Európai Parlamentben, és kíváncsian várjuk a mondandóját, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Július 1-én Lengyelország átvette a soros elnökséget az Európai Tanácsban, ez komoly felelősséggel jár, tisztában vagyunk az összes kihívásokkal, kihívással, ami Európa előtt áll, különös tekintettel a válságra. Igyekeztünk kellően felkészülni az elnökség munkájára, számos megbeszélést folytattunk, el, elsősorban Brian Simpson úrral, koordinátorokkal találkoztunk, és a politikai frakciók vezetőivel, a szakbizottságok elnökeivel. Az első megbeszélésre a Strasburgi plenáris héten, múlt héten került sor, ahol is a nagyon fontos irányelvről esett szó, ami lehetővé teszi a közúti közlekedésben a bírságok kiszabását. Ma pedig szeretnénk bemutatni a soros elnökség programját, prioritásait. Nincs kétség afelől, hogy a közlekedés az egyik legfontosabb része a gazdaságnak. A hatékony közlekedési ágazat nélkül a gazdaságok sem az EU-ban, sem a tagállamokban nem fejlődnének. Szembe kell néznünk a globális kihívásokkal, a polgárok pedig hatékonyabb közlekedést szeretnének, biztonságos és hatékony módon szeretnének közlekedni. Az elnökség előkészületei során mindezt igyekeztünk figyelembe venni. A lengyel elnökség elsősorban a TENTÉ hálózat felülvizsgálatára összpontosított, és várjuk az ezzel kapcsolatos bizottsági anyagot szeptemberben. És ez azt jelenti, hogy nem egész három hónapunk áll rendelkezésre a közös álláspont kialakítására. Ez rövid idő, minden esetre tisztában vagyunk ennek az anyagnak a jelentőségével. Az Európai Bizottságon belül ezt már egy igen komoly munka megelőzte, és a lengyel elnökség igyekszik majd biztosítani, hogy a TNT infrastruktúra felülvizsgálata kiegyensúlyozott anyagban ölcsön testet, és ezzel egy átfogó közlekedési rendszer alakulhat ki Európában, megfelelően erősödne a közlekedési kapcsolat a harmadik országokkal, illetve meg kell találnunk a válságból vezető kiutat is. Szeretnék rávilágítani a regionális és transnacionális szempontokra a tenték kapcsán, és megemlíteném a szűk keresztmetszeteket, illetve a tagállamok közötti együttműködést. Hangsúlyoznunk kell a hálózat és a nemzetközi kapcsolatok fontosságát is. Remélem a december 12-i tanács ülésen sikerül elfogadni az eh, anyaggal kapcsolatos általános megközelítést. A második eh, fontos téma ezen a kérdéskörön belül a harmadik országokkal való közúti közlekedési kapcsolat. És itt az elnökség az erre vonatkozó közlemény alapján kíván dolgozni, tehát az EU és a szomszédos régiókra vonatkozó közlemény alapján. Ezzel kapcsolatosan a tanács következtetéseinek megfogalmazására törekszünk, remélhetőleg október 6-án ez elfogadásra kerül. Ami a tengeri közlekedést illeti, itt mi elsősorban a tengeri közlekedéssel kapcsolatos szociális napirendre, agendára kívánunk összpontosítani, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy minél nagyobb előrelépést lehessen elérni ezen a területen. Itt különböző szempontok merülnek fel először is a bizottság közleménye alapján az első tengeri közlekedési szociális agenda, illetve egy javaslatra is sor kerül a a tengeri szállításban érintettek képzésének minimális szintjét szabályozó irányelv módosítására vonatkozóan, valamint a bizottság jogalkotási javaslata is szerepel a napirendünkön a tengeri munkajogi egyezmény követelményeinek végrehajtásával kapcsolatosan. Az egyik prioritása az elnökségnek a már említett irányelv felülvizsgálata, és az Európai Bizottság ígéretének megfelelően az első anyag július elején kell, hogy megszülessen, és szeptemberben további elemeket fogunk kidolgozni. Szeretném felhívni a figyelmüket a tengeri szállatban érintettek képzésének azon szempontjaira, amelyek befolyásolják a tengeri közlekedés biztonsági szempontjait. A lengyel elnökség egy általános megközelítést igyekszik elfogadtatni a tanácson belül december 12-én, és ez ebben követnénk a megelőző soros elnökségek, a belga és a magyar elnökség munkáját, ami az Európai Tengeri Biztonsági, Tengerbiztonsági Ügynökségre vonatkozó rendelet módosítását illeti. A javaslat született a bizottság részéről, hogy bővüljön az ügynökség hatásköre, és módosuljon az irányítási struktúrája. 2011. júniusban egy általános megközelítésre vonatkozó anyagot fogadott el a közlekedési tanács, és az Európai Parlament jelentéstevője is elkészítette a saját kezdeményezésű jelentéstervezetet. Igyekszünk az említett anyagok szellemében tovább folytatni a munkát ezen a területen. És nagyon fontos különbséget tenni az ügynökség elsődleges és kiegészítő tevékenységei között. Igyekszünk biztosítani, hogy az ügynökség hozzáadott értéket teremtsen, és igyekszünk a különböző átfedéseket, redundanciákat csökkenteni az egyes intézmények között. Tudom, hogy az önök jelentéstevője is külön figyelmet fordított erre a kérdésre, és az ő munkája kiváló kiinduló pontot jelent az együttműködésünk számára. A lengyel elnökség szeretne tovább munkálkodni ezen a dosszién, természetesen az Európai Parlamenttel szoros együttműködésben, és megvizsgáljuk majd, hogy lehetséges-e már az első olvasatban ezt a rendeletet elfogadni. Ehhez decemberben kell a tanácson belül politikai megállapodásra jutni. Rátérve a légi közlekedésre. A lengyel elnökség számára a légi közlekedési csomag a fő prioritás, az Európai Uniótól kapott tájékoztatás szerint ezt a csomagot körülbelül októberben kell nyilvánosságra hozni, és ez a következő jogalkotási projekteket foglalja majd magában. A repülőtéri szlotok kiosztása, a földi irányítás, a zajcsökkentés repülőtereken, valamint a repülőterek kapacitására vonatkozó közlemény. Az elnökség a földi irányításra vonatkozó rendeletek módosításán fog dolgozni, és a december 12-i tanács fogja majd a jelentést ezzel kapcsolatosan elfogadni. Ezen kívül nagyon fontos kérdés számunkra az egységes európai égtér kérdése is. Az Európai Bizottság ezen a területen már előterjesztett egy, illetve adott egy mandátum tervezetet, aminek keretében az Európai Unió és az Eurocontrol közötti magas szintű megállapodás tárgyalása megkezdődhet és az októberi közlekedési tanács hagyja majd várhatóan jóvá ezt a felhatalmazást. A Cézár projekt harmadik szakaszára történő átérés finanszírozása és kezelése is szerepel egy javaslatban az Európai Bizottság közleménye szerint, és ezzel kapcsolatosan a tanács következtetéseit várhatóan decemberben fogadjuk el. Ezen kívül az elnökségünk aktívan támogatja az Európai Bizottságot abban, hogy légiközlekedési megállapodásokat kössünk harmadik országokkal, különös tekintettel a keleti partnerség országaira. Így megállapodásokat kívánunk kötni például az EU és Azerbajdzsán között. Reméljük, hogy a bizottság le tudja zárni a tárgyalásokat az EU és az érintett országok között, különösen gondolunk itt Ukrajnára és Moldovára. Most pedig, ami a közúti közlekedést, a szárazföldi közlekedést illeti, itt az első vasúti csomag felülvizsgálata élvez különös prioritást, és mint ahogy tudják, június 15-én a közlekedési tanács egy meglehetősen nehéz kompromisszum keretében elfogadta az általános megközelítést, ami az irányelvet illeti, és ez egy megerősített és versenyképesebb közlekedési módozatot irányoz elő. Készek vagyunk az Európai Parlament képviselőivel szorosan együttműködés, együttműködni az anyag kapcsán. Az elnökségünk előkészítése során már találkoztunk a jelentéstevő asszonyjal, Szerakiáni asszonyjal, konstruktív párbeszédet, vitát folytattunk, és elmondhatom, hogy az Európai Parlament és közöttünk várhatóan kiváló lesz az együttműködés. Az elnökség ezen kívül a közúti közlekedésben használt tahográfokra vonatkozó tanácsi rendelet módosítását is célul tűzi ki maga elé. Tudjuk, hogy szükség van erre a módosításra, annak érdekében, hogy a digitális tahográfok hatékonyságát erősíteni tudjuk, és meghatározott rendelkezésekre van szükség, ami a az úton töltött idő és a pihenő idő szabályozását illeti. A közúti közlekedés biztonsága és a vezetők munkafeltételei is nagyon fontos elemét képezik ennek a módosításnak. Az elnökség célja, hogy elfogadja a decemberi tanácsülésen az általános megközelítést. Végezetül pedig szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy szeptember elején a lengyel elnökség informális miniszteri tanácsot tart, közlekedési miniszteri tanácsot. Az elnökség javasolja, hogy a vita keretében a finanszírozás nem költségvetési forrásairól váltsunk szót az infrastruktúra finanszírozása terén. Tudjuk, hogy a jelenlegi válság körülményei között egy ilyen vita a nem költségvetési forrásokra vonatkozóan különösen indokolt. És remélem, hogy a tapasztalatcserék révén sikerül közös megoldást találnunk az előttünk lévő problémákra, hölgyeim és uraim. Lengyelország 7 éve tagja az Európai Uniónak, és az Európai Tanács soros elnökségét Lengyelország első alkalommal látja el. Igyekszünk erre kellőképpen felkészülni, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamenttel kiváló lesz az együttműködésünk, és reméljük, hogy együttesen sikerül majd számos fontos témát megoldanunk Európa javára. Minister, thank you very... Köszönöm szépen, miniszter úr, a bevezető szavakat. Most pedig először Gross úr kap szót. No. Köszönöm szépen, elnök úr. Tanács elnök úr, köszönjük szépen a tájékoztatást. Én is azt kívánom, hogy a vállalt feladatokat, ami egy eléggé ambiciózus programot jelent, teljesíteni tudják, és ebben az Európai Parlamentre számíthatnak. Most talán még jobban, mint korábban, ugyanis mi is azt kívánjuk, hogy a tanács az önök segítségével olyan európai válaszokat adjon, amelyekre már az elmúlt hónapokban is utaltunk, és ebben önöknek igen komoly szerepe lesz. Nagyon fontos dossziékat említett a tenté, már az önök tagsága előtt is igen hosszú múltra tekint vissza, és nagyon fontos, hogy ez a projekt, a TENTÉ projekt a bizottság javaslata szerint eh, egy csökkentebb projektszám mellett végre konkrét projekteket eredményezzen. A feladatunk, a tanács, a parlament és a bizottság közös feladata, hogy ezt a vitát tovább folytas, és ebben az önök szerepe igen fontos lesz. Ha 20 éve beszélünk egy prioritásról, amiből semmi nem vala, valósult meg, akkor ez egyrészt összefügg a politikai akarattal, másrészt pedig a pénzügyi forrásokkal. Mindkettőt figyelembe kell venni ami a fehér pontban az egyik súlyponti kérdés, ezt a fehér könyvet az önök együttműködésével szeretnénk eh, konkrétabban eh, meghatározni az elkövetkezendő tíz évre, és eh, ezeket a súlyponti kérdéseket ott is meghatározni. Ami a légi közlekedés illeti, és a földi kezelést, a földi irányítást ezzel azt hiszem ezen a területen egy lépést visszafele tettünk. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatások magasabb színvonalon valósulhassanak meg. A légi közlekedés kapcsán még két rövid szempontot szeretnék felvetni. Az egyik a FABS, a szlotok kérdése nagyon fontos számunkra, hogy az európai intézkedések ezen a területen előremutatóak legyenek is, mint ahogy a magyar elnökség során is elmondtam, jó lenne, hogyha a lengyel elnökség is jelzéseket adna, hogy ezek a fabok az önök elnöksége alatt aláírásra kerüljenek. Ez egy nagyon pozitív jelzés lehetne, és az Európai Parlament mindenféleképpen arra törekszik, hogy a kitűzött határidőt tartsuk. És még egy kérdés, a repülőterek biztonsága a scanning kapcsán merül fel. És nem akarjuk még egyszer azt átélni, hogy egyes országok azt mondják, hogy például a folyadékok esetében nem támogatják a javaslatokat. Tehát az ilyen vitákat mindenféleképpen napirenden kell tartani, és jó lenne, hogyha ezek a kérdések lezárulhatnának az önök els, elnöksége alatt. Akár az év végén, a jövő év elején szeretnénk tudni, hogy az országok készek-e arra, hogy 2000 13-ra megvalósítsák a vállaltakat. A közúti közlekedésben nagyon érdekes anyag született, és a mi elképzelésünk ezen a területen a következő. A tahó gráfoktól nyilván azt várjuk, hogy javítsanak a közúti közlekedés biztonságán, ugyanakkor a valóságot sem szabad szem elől téveszteni. A határokon átnyúló közlekedésre tekintettel fontos megemlíteni, hogy egyes régiókban szigorúban, más régiókban kevésbé szigorúan veszik ezeket az intézkedéseket. Tehát ez mind egy nagyon érdekes kérdéskör, és a harmadik országokkal való kapcsolatok is rendkívül fontosak, éppen ezért üdvözöljük az önök elnökségét, és a néppárt mindenféleképpen biztosítani szeretné önt a teljes mértékű támogatásáról. Köszönöm szépen. Köszönöm El Kadrai úr az SND frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt miniszter úr! Frakcióm, a Szociáldemokrata frakció nevében szeretnék nagyon sok sikert kívánni önöknek az elnökséghez. Ön említett nagyon sok témát a bevezető előadásában. Olyan témák ezek, amelyeket a bizottság még be sem mutatott nekünk, úgyhogy nagyon várjuk, hogy a bizottságtól milyen javaslatokat kapunk. Nagyon érdekes témák ezek. És az igazság az, hogy mivel ezeket nem terjesztette még be a bizottság, nem tudjuk, hogy önök ezeket a dossziékat le tudják-e majd zárni az elnökség alatt. Szerettem volna utalni egyes pontokra, amelyeket jó magam nagyon fontosnak tartok, a légiközlekedés például, a légiközlekedési csomag. Itt van már a végrehajtási időszak, illetve bevezetési időszak a Cezárnál, és ami pedig az egységes európai égboltot illeti az előző hozzászólóhoz hasonlóan, engem is aggaszt egy kicsit, hogy a tagállamok megállapodtak a 2012-es dátumban. Azt hiszem, hogy az elnökségnek nagyon világossá kell tennie, a tagállamok számára, hogy figyelembe kell venni elsősorban az Európai Unió érdekeit, valamennyi gazdaság, illetve megtakarítás, gazdaságosság nagyon fontos témák, ezeket azonban megfelelően kell továbbítani. A légi közlekedés biztonsága nagyon fontos pont, ön azonban nem utalt a biztonsági intézkedések finanszírozásáról szóló irányelvre. Leichfried úr a jelentéstevője ennek a témának, és úgy tűnik, hogy ez a tanácsban egy kicsit parkolósávba került. Úgyhogy talán nyomást kellene gyakorolni, hogy foglalkozzanak ezzel a dossziéval is. Tengeri közlekedési ágazat. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes vitát fogunk erről a területről folytatni, ugyanis ez az egyik prioritásunk, sőt, Fleckenstein úr fog erről beszélni majd jelentésében, és foglalkozik majd az ügynökség hatásköreinek elosztásáról. Akkor a TEN-T e a közlekedési transeurópai hálózatok témája kocsfontosságú pillanathoz érkeztünk. Jól kell a különböző tengelyeket, illetve folyosókat, kikötőket, e, repülőtereket összefogni, amelyek tulajdonképpen a hálózat szívét adják, de minden esetben konzekvenseknek kell lennünk a döntéshozatalban és végül természetesen a megfelelő finanszírozást is kell ezekhez az elemekhez biztosítani. Ezért tehát ezt a vitát össze kell kötni a költségvetési vitával, sőt, főként itt a több éves költségvetésre gondolok. Ami a TNT irányvonalait illeti, itt elsősorban az európai többletértékre kell összpontosítanunk a különböző projektek esetében. Támogatjuk a use it or lose it, használd vagy felejtsd el elvét. kijelölnek egyes eszközöket, de ezeket a költségvetési eszközöket bizonyos időszakon belül kell felhasználni, ha ez így nem lesz, nem történik meg, akkor elvesznek ezek az eszközök. Én tudom, hogy önnek költségvetési témában nincsenek hatáskörei, felelősségi körei, de szeretném, hogyha a kollégájával, a gazdasági pénzügyi miniszterrel, pénzügyminiszterrel beszélne, ugyanis nagyon fontos a gazdasági minisztereket, illetve pénzügyminisztereket eh, rávenni arra, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, ugyanis ezeket az aspektusokat meg kell védeniük. Ugyanis hallottam a bizottság javaslataival, hogy a TNT hálózattól meg akarnak vonni több millió eurót. Úgyhogy közlekedési témában nagyon ambiciózus terveink vannak, de az megengedhetetlen, hogy ugyanakkor viszont ilyen jellegű csökkentéseket szenvedjen el az ágazat. Úgyhogy ezért szeretném, ha a gazdasági, illetve pénzügyminiszter kollégáját meggyőzni arról, hogy ezt a csökkentést ezt nem szabad megvalósítani. Ezért nagyon fontos, hogy a kiegészítő eszközök amelyeket az Európai Bizottság javasolt, maradjanak benne a költségvetésbe, és hogy elegendő európai forrással rendelkezzünk, hogy erre a területre befektethessünk. Ez lenne minden elnök úr, miniszter úr, említettem néhány témát, és természetesen minden jót kívánok önnek, Bilbao asszony a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is elnézést kérek, hogy késtem, de nagyon sok ülésünk van, úgyhogy időnként a különböző munkák egybeesnek időben. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek a bevezetőért, és frakcióm nevében azt mondanám, hogy természetesen egyetértünk, és nagyon szívesen foglalkozunk a tengerészek képzéséről szóló irányelvel, ez nagyon aktuális egy másik kezdeményezésnek a felülvizsgálata kapcsán, ez az EMSA kezdeményezés, amely szintén foglalkozik a tengeri közlekedési szakképesítésekkel. Nagyon is egyetértünk az irányel felülvizsgálatával, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez javítani fogja nem csupán a tengeren dolgozók helyzetét, hanem a tengeri közlekedés biztonságosságát is. Ami pedig a reptér csomagot illeti, türelmetlenül várjuk, hogy ezeknek a javaslatoknak a tartalmát megvizsgálhassuk. Minden esetre ezeknek a kezdeményezéseknek arra kell mutatnia, hogy kiépítsük az egységes európai jégboltot, amelyről nagyon sokat beszélünk de még mindig csak függőben van, szükség van eszközökre, amelyekkel hasznos és hatékony megoldásokat tudunk biztosítani a problematikus helyzetekre. Üdvözlöm, és egyetértek abban, hogy a harmadik országokkal meg kell állapítanunk. Azerbajdzsánt, Ukrajnát, illetve Bulgáriát említette, amelyet nagyon fontosnak tartok ilyen jellegű megállapodásokra szükség van. Aztán ott van az első vasúti közlekedési csomag, Tudjuk, hogy ez nem könnyű, láttuk az ezzel kapcsolatos vitákat, figyelemmel kísértük azokat. Én önöktől különleges erőfeszítést kérek, hogy az ellentmondásos elemeket sikerüljön kijavítani. Szeretném kérdezni öntől, hogy melyek a kulcs fontosságú időpontok, hogy megállapodhassunk az első vasúti csomagról. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy merre szeretnének haladni, hogy láthassuk, hogy mi az álláspontja a különböző frakcióknak. Ami pedig a transeurópai hálózatokat illeti, felülvizsgálat lesz, ehhez kapcsolódóan pedig egy pénzügyi megszorítás. Innovatív megoldásokat szeretnénk a különböző projektek finanszírozása esetében például az ALDE maga is szervezett már olyan eseményeket, ahol megpróbáltuk megnézni, hogy újító módon hogyan lehet infrastruktúrát építeni a PPP keretében. És ezekre az infrastruktúrákra oly nagy szükség van az európai fejlődés szempontjából. Ami pedig a turizmust illeti, úgy gondoljuk nagyon fontos, hogy önök a, ennek lendületet adjanak, ugyanis a turizmus a frakciónk egyik prioritása, és úgy gondoljuk, hogy Európának itt nagyon sok lehetősége van, nagy potenciálja van, ugyanis így módon a gazdaságot is javítja, minőségi munkahelyeket teremthet, feltéve, hogy azt jól végezzük. Végezetül pedig, ami a vasúti közlekedési piac, piacot illeti, ő nem említette a vasútársaságokat, nem tudom, hogy ez szándékos volt-e, vagy pedig ön nem kíván, önök nem kívánnak ezzel foglalkozni az első vasúti csomag keretében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Emlékeztetném arra, hogy az idegenforgalmi miniszter lesz a következő, úgyhogy a turizmussal kapcsolatos kérdéseket majd neki fogjuk feltenni. Grabacsik miniszter úr nem foglalkozik ezzel, Van Dallen úr az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm a tanács soros elnökét, illetve a minisztereket. Nagy öröm volt számomra, hogy kis doboz epreket kaptunk, és megtudhattuk, hogy Lengyelországnak jó az íze. Nagyon ötletes volt ez a kis ajándék, és nagyon jó kezdete volt a hat hónapos munkájuknak. Csak hogy néhány pontot, amik a szívemhez közelebben állnak, említhessek. A tengeri közlekedés. Tudom, hogy ez nagyon prioritást élvező helyen szerepel a tanács menetrendjében. És azt is tudom, hogy a biztonság és a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés terület, szemszögéből is vizsgálni fogják ezt a területet. Én a tengerészek munkája szempontjából szeretném ezt most megközelíteni. Nagyon fontos, hogy ez egy olyan ágazat legyen, ahol az emberek akarjanak dolgozni, és új embereket vonzunk be, hogy elfoglalják a rendelkezésre álló álláshelyeket. Ezért nagyon fontos vonzóvá tenni ezt a területet, de ugyanakkor szakmaként is vonzónak kell a fiatalok szemében beállítani ezt a területet. A második pont, ahol igazából tényleg lenne egy kérdésem, ez a belvízi hajózás területére ö, vezet minket. Tudom, hogy ezen a területen egy csomag készül Az Európai Bizottság könyökével vajon ösztönzi-e munkára a tanácsot, illetve azt szeretném, hogyha a, az Európai Tanács is, a soros elnökség ösztönözné és böködné a bizottságot, oldalba böködné, hogy kicsit szedjék össze magukat, és gyorsan hozakodjanak elő ezzel a csomaggal. Tudom, hogy pénzügyi válságot érünk, és hétről hétre összeülnek a pénzügyminiszterek, különösen az eurózóna miniszterei. A transeurópai hálózatokra ennek nyilván lesz hatása, és a hatás lehet pozitív is, hiszen az világos, hogy a transeurópai hálózatok a tevékenység egyik alapterületét érintik. Van most tehát egy ilyen gerinchálózat, és most uh, ismét össze kell szedni magunkat és felszívni magunkat a következő vitákra, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy egy kapcsolatot védünk meg, hanem arról van szó, hogy ezeket a fő artériákat tápláljuk, és a csontvázra építsük fel a húst is hiszen érezzük azt, hogy folyamatosan érkeznek a közlekedés és a szállítás területéről az igények. Aztán a szlotok kérdésére is kitérnék, de hogyha megnézzük a fehér könyvet, ami a közlekedésről készül, illetve az az irány, amit a szakbizottságunk követ, azt láthatjuk, hogy egyre zöldebb, környezetvédőbb a közlekedés, legalábbis ebben az irányba szeretnénk elmozdulni. Azt szeretnénk, hogyha környezetileg felelősebb környezetvédelmet szem előtt tartó közlekedési módozatokat részesítenénk előnybe. Például csökkentenénk a széndiokszid kibocsátást, csökkentenénk a zajszintet. Hogyan tudjuk ezt elérni? Rendkívül fontos, hogy legyenek ösztönzők. Legyen a szamár előtt egy répa, amivel megpróbáljuk elindulásra bírni. Nagyon fontos, hogy csendesebbek legyenek a járművek, hogy az embereknek nyugta legyen, és nagyon fontos az, hogy a levegőnk is tisztább legyen, és azért kevesebb legyen a széndiokszid kibocsátás. Most a közúti közlekedés. Nem vagyok benne biztos, hogy rendeleket kell rendeletekre halmozni. Még mindig nem jutottunk el egy olyan szintre, ahol a végrehajtást és a betartatást tartanánk szem előtt. Például a nagyon sokféle különböző eredményt értünk el, de ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a különböző országokban különböző a helyzet, különböző feltételeknek kell megfelelni, ez rossz a szállító cégeknek, a sofőröknek és a fogyasztóknak is. Azt hiszem, hogy itt az idő, hogy azt mondjuk, hogy megvannak a jogszabályok, megvannak a szabályozások, és akkor most legyen egy egységes végrehajtás a meglévő rendelkezésekhez. A harmonizáció persze nagyon fontos, nagyon fontos, hogy ne különböző irányokba lövöldözzünk. A témában tartottunk nemrég egy meghallgatást is. Meghallgattuk az ágazatok képviselőit, és ők is azt mondták, hogy hát már elegünk van a rendelkezésekből, a szabályozásokból, a rendeletekből, most végrehajtásra van szükség, és abból is az egységes fajtára. Ebben kívánunk önnek nagyon sok sikert. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Krámer képviselője szó. Tisztelt elnök úr említette, hogy Lengyelország 7 éve tagja az Európai Uniónak, és most először tölti be az elnökséget. Azt hiszem, hogy ha 20 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna önnek, hogy ez lesz a, ez vár önökre, akkor feltetőleg csodálkoztak volna, de minden esetre ez most már valóság, és ehhez én nagyon sok sikert kívánok önöknek, és reméljük, hogy ez Európa javát fogja szolgálni. Néhány dologra szeretnék kitélni a bevezetőivel kapcsolatosan. A Grandes Pascal féle jelentéssel kapcsolatosan múlt héten megállapodtunk, hogy a biztonsági személyzet, a repülőtéri biztonsági személyzet képzése, munkafeltételeinek javítása is fontos célkitűzés. Ön osztja-e ezt a nézetet, konkrétan a szociális dömping elkerülésére gondolok. A tachográfokról is szól. Tudjuk, hogy ezekkel sokan visszaélnek, és tudjuk, hogy az ellenőrzések is nagyon eltérőek Európában az önvéleménye szerint szigorúbbá kéne tenni az ellenőrzést, és ha már Lengyelországról van szó, akkor hogyan lehet ezt megtenni? Ugyanis hallottuk, hogy a rendőri ellenőrzéseknél a sofőrök nagyon gyakran arra panaszkodnak, hogy engedjenek el, mert a tulajdonos cég még további 14 órát vár el tőlem, hogy teljesítsek. A tengeri közlekedéssel kapcsolatosan említette a szociális agendát, de itt az ökológiai agendát is meg kell említeni, különösen a balti tengerre. 2015-ben ott lényegesen csökkenteni kell a szennyezést. Ezt támogatják-e, illetve támogatja-e Lengyelország? Megemlítette a TNT hálózatokat, a szomszédos országokkal való kapcsolatokat délelőtt már említettük a nagysebességű vonalakat Lengyelországban, és hangsúlyoztuk, hogy Litvánia irányába, illetve a Baltikum irányába ne kéne hosszabbítani ezt a hálózatot. A TNT hálózatok azonban nem szabad, hogy hátrányba kerüljenek, vagy hátrány érje őket amiatt, hogy szűkösek az anyagi források a, Brenneri, a Brenner alagút, a Lyon Torino alagút, illetve a Messinai híd rendkívül projekt, fontos projektek. És hogyha erre nem tudunk kellő finanszírozást találni erre, akkor 2015-ig csak a 70%-os készültséget tudjuk elérni, és ennek komoly környezeti kihatásai lesznek ami pedig a e, Balti-Adria korridort illeti. Ezt e, más korridorokkal kell összekapcsolni a Pozsony-Párizs koridorral. Bécsben, és most itt az ötös koridorról beszélek, e, döntés született, hogy sík területen vezessék a vonalat Sopron Bécs irányában. A másik alternatíva pedig a Zimmeringen keresztül, ahol alagutat kell építeni, hosszabb lenne a projekt, drágább lenne. Tehát ez egy példa arra, hogy és számos, akár öt projektet is tudnék említeni, ahol a pénzeket csak elszórjuk, anélkül, hogy ennek a közlekedés szempontjából bármiféle hatékony előnyét élveznénk. Tehát gyorsan és hatékonyan kell az infrastruktúrát fejleszteni, annak érdekében, hogy a közútról minél nagyobb forgalmat át lehessen terelni a vasútra. A PPP-kkel, az állami magán partnerséggel kapcsolatosan már sokat beszéltünk, de alig valósult meg valami Svájc, ugyan nem tagállam, és talán éppen ezért az Alpokon átvezető alagutat a 3,5 tonnánál nehezebb teher gépjárművekre kivetett útdíjból finanszírozta. Itt az az információ is elért minket, hogy Lengyelország az 1,2 milliárd eurót, amit eredetileg a vasútra szántunk, a közútra szeretné átterelni. Júli, július végéig hallottunk arról, hogy ezt előterjesztették. Kalász biztos úr ezt cáfolta, illetve elvetette, mert ez egy precedens lenne az elkövetkezendő évekre, aminek keretében a tagállamok által engedélyezendő vasúti projektektől elvonnának forrásokat. Tehát nyilvánvalóan így nem tudnánk a klímaváltozással szemben sem kellőképpen fellépni. Úgyhogy én kérem az elnökség keretében ne essünk abba a hibába, hogy a prioritásokat rosszul fogalmazzuk meg. Ma délelőtt érdeklődéssel hallottam, hogy a gyors, a nagysebességű vasútak kapcsán egy fő pálya udvarban gondolkodnak. Ezeket mi az, Németországban az elmúlt években módosítottuk, például a Stuttgarti főpályaudvar sem kap európai támogatást. Tehát én nem tudom, hogy a, osztja azt a nézetet, hogy az Európai Unió csak a pályaszakaszt finanszírozza, de magát a pályaudvarokat nem. Ezek helyi, illetve regionális ügyek maradjanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a miniszter urat, hogy az első öt kérdésre tudnál válaszolni, és öt további hozzászólót fogunk meghallgatni a második körben. E, köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon köszönöm ezeket a megjegyzéseket, illetve kérdéseket. Főként azokat, amelyek nyilván a legkedvesebbek voltak, tehát jó kívánságaikat a lengyel elnökségnek sikert és bátorságot kívántak nevünk, nekünk. De szeretnék köszönetet mondani a véleményekért is, amelyek a legfontosabb problémákra világítanak rá, amelyekkel a lengyel elnökségnek foglalkoznia kell – illetve hát ezek ugyanakkor az EU legfontosabb problémái is. Engedjék meg, hogy szóljak néhány szót ezekről a kérdésekről, amelyeket feltettek nekem. Ami a funkcionális blokkokat illeti, ez egy nagyon fontos téma, az úgynevezett FAB, és ez egy olyan téma, amely nagyon gyakran felbukkan az európai közlekedési politikában, egy ideje kísér már minket. Lengyelország pedig nagyon nagy jelentőséget tulajdonít az úgynevezett febeknek. Most zárunk le egy megállapodást Litvániával, és azt reméljük, hogy a lengyel elnökség alatt tényleges megállapodást alá tudjuk írni a megosztott balti funkcionális légtérblokkról. Ez pedig azt jelenti, hogy a valójában nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk az egységes európai légtérnek. Elnökségünk alatt Szeretnénk a Cezár projekt technikai dimenziójával is foglalkozni. Ezt a témát nem csupán Gross úr említette, hanem Bilbao asszony is. Ami pedig az egyéb kérdéseket illeti, amelyek a légi közlekedéshez kapcsolódnak, mint például a testszkennerek, illetve a folyadékok ellenőrzése, biztonsági kérdések, biztonság a légi közlekedésben. Nagy jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a témáknak. főként ami a teszkennereket illeti. Ezek persze meglehetősen kényes kérdések, amelyek az egyéni szabadságjogokat is érintik. És felmerül a személyi adatok védelme is. A teszkennerek olyan új technológiát jelentenek, amelyek hasznosak lehetnek, azonban a kockázati tényezőkkel is foglalkoznunk kell, amelyek kapcsolódhatnak az új szkenner technológiák elterjedéséhez. Ha jól emlékszem, múlt héten a Polgári Légiközlekedési Fórum ülésén az Európai Parlament követeléseinek megfelelő döntés született az utasok egészségének védelméről, illetve a szkennerek önkéntes használatáról. S úgy hiszem, hogy ezek tiszteletben tartják az utasok egyéni szabadságjogait, illetve alapjogait. Nagyon remélem, hogy az Európai Parlament is támogatja majd ezeket az új megoldásokat. Ami pedig a finanszírozást illeti, a biztonsági és védelmi intézkedések finanszírozását. Ezt a témát Kadraui úr említette. Nos, valóban ez a téma a tanács napi rendjén szerepelt már két évvel ezelőtt is. És akkoriban Ez a téma megrekedt. De a lengyel elnökség, amikor felkészült az elnökségi munkára, igenis figyelembe vette ezt a témát. Politikai akarat van tehát, annak érdekében, hogy ezt a témát újra felvállaljuk. Persze egyáltalán nem vagyunk biztosak abban, hogy pontosan ez levedi az helyzetet, nem tudjuk, hogy van-e egyáltalán lehetőségünk arra, hogy ezt a témát felvessük, de azon konferencia során, amelyet idén ősszel fogunk szervezni, erről a problémáról is fogunk majd szót ejteni. Úgyhogy legalább egy platformot fogunk megnyitni, hogy ezzel a témával foglalkozhassunk újra. Ami a közlekedési transeurópai hálózatokat illeti a TNT, illetve a finanszírozási forrásokat. Úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú kérdés. Arra van szükség, hogy a meglévő forrásokat, finanszírozási forrásokat megtaláljuk, megtartsuk. Természetesen az állami költségvetés a fő forrás, az EU költségvetése, de nagyon aktívan új forrásokat kell keresnünk, ezért a lengyel elnökség vitát kezdeményezett erről. Erre szeptemberben kerítünk sor, a közlekedési miniszterek informális találkozóján, és persze mindannyiunknak megvan a magunk tapasztalata a PPP-ket illetően mint finanszírozási eszköz. Lengyelország is rendelkezik mind jó, mind rossz tapasztalatokkal. nem csupán a közúti projektekről szól ez, hanem az új vasúti projektekről, új vasútállomásokat építünk a PPP keretében. Úgyhogy ez lenne a válaszom Kramer úr kérdésére is és ez jó tapasztalat, ugyanis új infrastruktúrát sikerül létrehozni, de persze negatív tapasztalataink is vannak. Jól tudjuk, hogy az Eurostat nagyon szorosan figyelemmel kíséri azt az államadóságot, amely a PPP-k rendszerében keletkezik. Úgyhogy erre a problémára valamilyen megoldást kell találnunk. Annak érdekében, hogy ne rekesszük meg, ne akasszuk meg ezt a folyamatot. Ami pedig az EMSZ-t illeti, tehát az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget, illetve az egész tengeri közlekedési csomagot, ezt a témát nagyon fontosnak tartjuk a lengyel elnökség keretében, sőt, mi több, ez prioritásaink között szerepel. Ami pedig a tengerészek képzését illeti, itt nem csupán arról van szó, hogy egy új modern munkaerőpiacot akarunk megnyitni, hanem a biztonság kérdése is felmerül. Nagyon fontos, hogy eh, ne kövessük el a túlszabályozás hibáját ebben az ágazatban. Ez a tanácsállás pontja. Az elképzelés az, hogy eh, a bürokráciát ne növeljük meg elviselhetetlen mértékben. Tehát az EMSA alaptevékenységeit őrizzük meg, ugye, tehát ami a tengeri közlekedésre, illetve annak biztonságosságára vonatkozik, és szerintem ez egy jó megközelítés. Azt hiszem, hogy válaszoltam már a funkcionális légtérblokkok, a febek kérdésére. Szeretném a képviselőasszonynak megköszönni ezt a kérdést. Ami pedig a TNT hálózatok felülvizsgálatát illeti, nagy jelentőséget tulajdonítunk a harmadik országokkal való összekapcsolódási pontokra és úgy gondolom, hogy ez egy fontos megközelítés. Az Európai Unió rendelkezik egy kiegészítő feladattal is. A lengyel miniszterelnök miközben meghatározta az elnökség prioritásait a parlament plenáris ülésén, megemlítette, hogy a partnerség építése, főként pedig a keleti partnerség építése prioritásaink között fog szerepelni. És nagyon örülök most tanácselnökként, hogy ennek a bejelentésnek egy nagyon gyakorlati megvalósulását láthatjuk a közlekedés terén ugyanis ez pontosan arról szól, hogy harmadik országokkal kapcsolatot építsünk ki, összekapcsolódási pontokat, összeköttetéseket, főként azokkal, amelyek keleti partnerségi országoknak tekinthetők. Ami pedig a vasúti csomagot illeti, a legfontosabb kérdéseket amelyeket a tanácsban megtárgyaltunk, ezek elsősorban a finanszírozásra vonatkoznak, piac szabályozására. illetve a vasúti szolgáltatásokra. Illetve ezek különválasztására. Minden bizonyal ezt az Európai Parlamentben is meg fogják vitatni, és a parlament álláspontja meghatározásra kerül, akkor pedig egy új szakaszba lép majd a munka ezzel a rendkívül kivételesen fontos csomaggal kapcsolatban. Kivételesen fontos ez a csomag, hiszen a vasúti közlekedés egy alacsony kibocsátású közlekedési eszköz, hasonlóan a tengeri közlekedéshez. Talán erről gyakran elfeledkezünk. Beszéltünk már előre a jellemzőről, amikor a tengeri közlekedésről esett szó. De nagyon fontos figyelembe venni ezt, amikor a széndiokszid kibocsátás csökkentésére gondolunk. Természetesen a közúti közlekedés nek is meg kell felelni ezeknek az elvárásoknak, kihívásoknak. És természetesen vannak dolgok, amiket a közúti közlekedés terén is meg lehetne tenni. Nem szeretnék most túl sok példát említeni Lengyelországból, de a plenáris vita során is megemlítettem, és most is szeretném ezt a témát újra felvetni ezen a találkozón. Július 1-től elkezdtünk végrehajtani az útdíjak elektronikus rendszerét. Ezt miért említem? Azért, mert oly módon számítjuk ki az UDI tarifákat, hogy a legalacsonyabbat azok az autóvezetők fizetik, akik a legtisztább közlekedési eszközt használják, tehát akiknek a motorja a legalacsonyabb széndiokszid kibocsátással rendelkezik. Szerintem ez egy nagyon egészséges megközelítés a problémának. És beszéltünk már erről, amikor az Eurovinyetta témáját megvitattuk. De azt hiszem, hogy most már jelentősen túlléptem az időmet, de ezt a témát majd még fel fogom vetni későbbiekben is, most csak egy utalást tennék rá. Ez pedig 1,2 milliárd euró átcsoportosítása a vasúti csomagból a közúti projektekre. Ezt miért említem? Mert most volt először, hogy Lengyelország egy ilyen hatalmas infrastruktúrális projektet, illetve projekteket hajtott végre. Akár vasúti, akár közúti szektorban. És egy hatalmas piac nyílt meg Lengyelországban, ugyanis a lengyel kapacitások nem voltak elégségesek. Nagyon sok európai ország lelassult, csökkenteniük kellett saját projektjeiket, amikor mi jelentős pénzösszegek kedvezményezettjeivé váltunk. Mi magunk is megnyitottuk saját piacunkat. És ez pedig ahhoz vezetett, hogy csökkentek az árak, fokozódott a verseny, és alacsonyabbak lettek az árak, szemben az eredeti költségbecslésekkel. Annak érdekében, hogy ezeket a feladatokat teljesítsük, az EU-s elveknek megfelelően, és ezen projektek ilyetén perspektívában való megvalósítása érdekében nem lesznek új projektek a vasúti ágazatban. Nem szabad megengedni a közlekedés tekintetében egy olyan helyzetet, hogy akár egy adó eurót is elpazaroljunk. Ezért született meg az a javaslat, hogy ezeket a finanszírozási összegeket a közúti közlekedésre fordítsuk. Most új projekteken dolgozunk, és a következő pénzügyi keretben ezt a fajta aránytalanságot kompenzálni fogjuk. Tulajdonképpen arra törekszünk ezzel, hogy a rendelkezésre álló pénzt azt ne pazaroljuk el. Ezt a pénzügyi transfert azért javasoltuk, és azt mondta az Európai Bizottság, hogy talán akkor kisebb projekteket lehetne ebből finanszírozni, például a modernizálással foglalkozhatnánk. De ez a javaslat csak akkor pukkant fel, amikor a transferekről szóltunk. Köszönöm. Hát kezdek pánikolni. A rendelkezésünkre álló maradék idő nagyon rövid, úgyhogy szeretném három percre korlátozni a felszólalásokat, és utána a miniszter úr válaszát is szeretném majd korlátozni. Először Zeszed úr kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm miniszter úr a mai látogatását. Nagyon örülök, hogy ma itt az Európai Parlament közlekedési és idegenforgalmi szakbizottságában találkozhatunk. Köszönöm a munkáját, különösen az Egységes Európai Égbolttal kapcsolatban. Ön lengyel politikus, és ma Lengyelország egy kicsit emlékeztet engem az EU-ra. Vannak régiói, olyanok, ahol modern autópályával, autópályán elérhetőek a refterek, és vannak olyan régiói is, ahol nincs egyik sem. De vannak olyan régiók is, ahol az alapvető infrastruktúrák is hiányosak. Ak- gondolok akár a közúti, akár a légi, akár a belvízi közlekedésre. Ez arra emlékeztetett bennünket, hogy nagyon sok tennivalónk van ahhoz is, hogy az EU normákhoz csatlakozni tudjuk. Nagyon örülök neki, hogy Lengyelországban is és másholban is Európában épülnek az autópályák, hiszen ez azt jelenti, hogy kevesebb ember fog elhalályozni a közutakon. Örülök annak is, hogy a vasúti közlekedési rendszerben is változások fognak bekövetkezni. A közlekedési rendszerek intermodalitása szempontjából is komoly előrelépéseket látunk, és üdvözlöm azokat a változtatásokat is, amelyek például a Víztula és az Odera folyók eh, hajózhatóságát érintik. Az EU közlekedése szempontjából a biztonság és az intermodalitás a legfontosabb. Szerintem ez az két fő pillére. A harmadik pillér is nagyon fontos, azonban ez az ökológiai, a környezetvédelmi aspektus. Tudom, hogy zöld koridorokat és intermodális közlekedést szeretne a lengyel elnökség elérni. De hogyan? Hogyan látja a koridorok fejlesztését a Balti-tenger és az Adriai tenger között. Mit tudunk tenni ezzel kapcsolatban, különösen az elkövetkezendő két hónapban? Köszönöm. Elnök? következő képviselőnek adta meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tanács elnök úr, tisztelt miniszter úr. Először szeretnék én is csatlakozni azokhoz a, az üdvözlő szavakhoz, amelyek már elhangzottak. De szeretném még egy pontra felhívni a figyelmét, mondja Liberecki úr, amit Alkadraúi úr vetett fel. El kell mondanom, hogy nagyra értékelem azt a megjegyzését, amely szerint az európai központi hál- vagy európai hálózatok stratégiai fontosságúak. Én vagyok a költségvetésért felelős képviselő itt a szakbizottságban. A tanács 10%-kal csökkentette a vonatkozó költségvetést, ez 1,02 millió eurót jelent, aminek óriási következményei lesznek a közlekedésre. Miniszter úr, kérem, hogy ezen változtasson sikerült megállapodásra jutni ezzel az ügyel kapcsolatban. Volt egy megállapodás. 2014 és 2020 között ebben az időszakban két javaslat van életben. Egy oldalról azt szeretnénk látni, hogy radikálisan növekszik a transeurópai hálózatok mennyisége, a kohéziós alapok és a közlekedési hálózatok persze két különböző terület, két különböző területről kaphatjuk meg a finanszírozást. Több száz új autópálya kilométer keletkezhet, de ez nem minden. Ez nem egy egységes rendszer, nem feltétlenül fognak ezek összekapcsolódni. Ezért fontos lenne ezt a holisztikus megközelítést alkalmazni az autópályaépítésben is, az, aut- az közúti stratégiában. Azt hiszem, hogy a közlekedési minisztereknek több beleszólása kellene, hogy legyen abba, hogy ezt a politikát hogyan hagyjuk végre. És a harmadik megjegyzésem, tetszik az ön megközelítése a tengeri közlekedés tekintetében, az oktatás és a központi európai korridor ezt cseh német kollégáinkkal együtt, akár saját kezdeményezésben is be tudnánk nyújtani. És azt hiszem, hogy tényleg tennünk kéne. Hiszen az S3 lengyel határtól már elkezdett kiépülni, és ez nagyon hasznos lenne. Köszönöm szépen az elmúlt két heti együttműködést is, és a jövőben is ugyanezt várom. Grazie, signor ministro. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr mondja Káncsán úr. Azt gondolom, hogy az önök miniszterelnökének a plenárison elhangzott beszéde után, és azután, hogy önt is hallottam ma, elmondhatom, hogy megvannak a feltételei annak, hogy e fél év alatt jó munkát végezzünk. Az megfelelő előkészületek, felkészültség, szerénység, megvan önökben, ezért sok sikert kívánok önöknek az elkövetkezendő hat hónapra. Miniszter úr, úgy gondolom, hogy e hat hónap alatt különösen, ami a mi szakbizottságunkat illeti, két fontos dologra kell összpontosítani. Az egyik a TEN-T hálózat, a másik pedig az Egységes Európai Égbolt. Ez az a két nagy elem, ami vár ránk, hogy foglalkozzunk vele. Persze hallottam a kollégáim kérdéseit és az ön válaszát is az erőforrásokra, a finanszírozásokra vonatkozóan. Persze miniszterek fognak találkozni szeptemberben, és akkor majd minden rendben lesz, de ugyanakkor hallottam az ön elődjét is, illetve a elődjeit is két éven keresztül, akik mind akartak saját forrásokat előteremteni, projektkötvényeket akartak kibocsátani, stb. stb. Hallottam a különböző javaslatokat, de igazából én most már azt szeretném, hogyha egy kicsit tovább lépnének ma. Valósítsuk meg azt, amit Barózó úr mondott, és amit az önök miniszterelnöke is mondott a plenárison. Várom azt, hogy ezt az orientációt követni tudjuk, a rendelkezésünkre álló szűkös erőforrásokat ragadjuk meg, és egészítsük ki a hiányzó összegekkel, vagy pedig döntsünk a projektkötvények mellett projektenként és PPP vállalkozásonként, infrast- egyedi infrastruktúra elemenként. Akár, is, akár melyik is lesz a választott út, nagyon fontos, hogy azt az irányvonalat kövessük végig, hiszen a felhasználás racionalizálása rendkívül fontos, különösen akkor, amikor szűkösen állnak rendelkezésünkre az erőforrások. Enélkül nem fogjuk a mennyiségi és minőségi lépéseket megtenni. Persze, egy oldalról nagyon fontos, hogy beruházzunk, de a másik oldal az, hogy ösztönözzük a gazdaságot a beruházásokra. Hogyha sikerül ezt elérnünk, amit mondtam, akkor nagyon jó szolgáltatást tudunk nyújtani a tagállamoknak. A másik a vasúti csomag felülvizsgálatára vonatkozó vita. Egyáltalán nem világos ez az egész ügy. Most liberalizáció felé akarunk elindulni, a, vagy pedig egyszerűen csak le akarjuk zárni ezt a fejezetet, és egy új fejezetet akarunk hitni. Még az sem világos, hogy a vita milyen irányba halad. Úgyhogy itt nagyobb garanciát szeretnék látni. És még egy mm, rövid megjegyzés, hiszen a három perc nagyon rövid, a pénzügyi eh, tervvel kapcsolatban láttam az Európai Bizottság dokumentumait, a TRAN, vagy TNT területén az egész Nyugat-Balkánt elfelejtették, és szerintem ez egyáltalán nem jó program. Figyelembe kell venni ezeket az országokat is, hiszen bár jelen pillanatban nem az Európai Unió tagállamai, de 2020-as perspektívából tekintve már más szemszögből is vizsgálni kell ezt. Elnök, köszönöm szépen, és a koordinátorok, hát egy kicsit bőségesen eh, bánnak a bidőkkel, de a többi embernek is, többi képviselőnek is szót kell adnunk, Fleckenstein úr. Miniszter úr, én is eh, sok sikert eh, kívánok önnek az elkövetkezendő fél évre. Mint ahogy az EMSZ-val kapcsolatosan már elhangzott, ez egy jó példa arra, hogy a lengyel elnökség és a mi szakbizottságunk között milyen jó lehet az együttműködés. Informálisan már tárgyaltunk, a jövőben is sor kerül erre, és végig kell gondolni, hogy a módosításoknak hol van észszerű tere. Az első olvasatban remélhetőleg sikerül megállapodásra jutni. És ez nem rajtunk múlik, vagy nem önön múlik, hanem 26 további tagállamon. Másodszorban egy kéréssel szeretnék önhöz fordulni. Itt nem csak arra kell törekedni, amit mi közvetlenül meg tudunk valósítani, hanem egyéb dolgok, például a koncesziókra vonatkozó irányelvről is gondolkodnunk kell. Már néhány évvel ezelőtt ezzel foglalkoztunk, és a kulisszák mögül, vagy a hátsó ajtókon megint beszivárog ez a kérdés, tehát erről is eszmét kell cserélni. Végezetül, hiszen még nem használtam fel a három percemet, azt hiszem, hogy nincs a, a repülőtéri csomag mögött nincs többség, tehát ezt tovább kell finomítani, tovább kell fejleszteni a munkavállalók szempontjából is és itt eh, igen eh, kemény vitákra számítunk. Köszönöm szépen, Frankenstein. Eh, egy perc, 50 másodpercben sikerült elintézni. Kok úr, köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm a miniszter úr tájékoztatását, én támogatni tudom a programot, és én megígérem, hogy segíteni fogok a megvalósításban. Három témában szeretnék szólni. Először is Nyilván gazdasági növekedést szeretnénk elérni Európában. Van-e elképzelése, hogy ezt hogyan lehet megtámogatni a közlekedés oldaláról? A következő a között, közúti közlekedés hatékonysága. Itt a nyersanyag szűkösségére, az olaj szűkösségére szeretnék utalni, ami pedig a biztonságot illeti a közúti közlekedésben milyen elképzeléseik vannak a tehergépjárművek engedélyeztetésével kapcsolatosan. Köszönöm. Ez még jobb volt, Gurmai asszony. Thank you very much, dear President. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyar szocialista képviselőként szólok, elsősorban a Dunai stratégiáról, illetve az intermodális szállításról Európában, ami a közúti csomag egyik fontos prioritása, úgyhogy erre felhívom a figyelmét. A TENTÉ projekttel kapcsolatosan elmondta, és örömmel hallottam, hogy informális miniszteri találkozóra kerül sor. Minden esetre szeretnénk tudni, hogy mik a főbb tervek, mik a regionális komponensei ennek a projektnek, miután ez érinti a legfontosabb közlekedési útvonalakat. Ugyanakkor figyelmet kell szentelnünk az új kohéziós politikai tervekre is, hogyan illeszkedhet ez a program az ez irányú elképzelésekhez. És azt is szeretném tudni, hogy az a lengyel elnökség a keleti partnerséggel kapcsolatosan hogyan látja a közlekedési aspektusokat, különös tekintettel arra, hogy az egyes határokon eltérő határ ellenőrzési rendszerek működnek. A vasúti ágazatban megemlíteném, hogy a nők foglalkoztatottsága, az öt, illetve a foglalkoztatott nők aránya meghaladja az 50 ot és az azonos szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés általában kell, hogy érvényesüljön Európában, és e tekintetben mi, az elnökség véleménye az alacsony költségekről. Richtenberger asszony, köszönöm szépen, miniszter úr. Néhány dologra szeretnék én is kitérni, amit már említett. Az egyik a PPP projektekkel kapcsolatos. A bizottság is megalapította, hogy a nagy projektek esetében a hosszas pályáztatás problémákat okoz, és még kisebb projekteknél is az alapján nyert egyébként jó PPP projektek egyszerűen leállnak forráshiány következtében. Jó lehet, itt nem PPP-ről beszélünk, de a futballbajnoksággal, labdarúgó bajnoksággal kapcsolatosan komoly nyomás nyilvánult meg egy autópálya építés kapcsolatosan, hogy az ár legyen a döntő tényező, és egy kínai cég nyert. Tehát azt hiszem, hogy a legolcsóbb, legjobb minőség közötti arányt hangsúlyozó elvet még egyszer meg kellene vizsgálni azt, hogy az egyes projektcsomagok hogyan viszonyulnak a többihez. A válság idején, amikor is tudjuk, hogy a az államok által biztosított társfinanszírozás mennyire fontos. És ezeket nyilván a költségvetési megszorítások korlátozzák. Véleményem szerint itt ebből a helyzetből csak a környezetbarátabb megoldások jelenthetnek alternatívát. A válság időszakában általánosan végig kéne gondolnunk azt, hogy mely projektek finanszírozhatók, megvalósíthatók, és hogy ne veszítsünk el a hálózatból bizonyos szakaszokat azért, mert más szakaszokban várni kell. Ami pedig a földi kiszolgálást, illetve a légi közlekedés esetében felhívom a figyelmét, hogy a további privatizálás elve ne uraljon el mindent. Ugyanis most már itt olyan a helyzet, hogy oly sok rész került magánkézbe, hogy gyakorlatilag az egymás közötti kommunikáció megnehezült, és ez ennek mind az utasok isszák meg a levét, ezt saját tapasztalatomból is csak mondani tudom. Köszönöm szépen a miniszter úrnak adnám át a szót, a kollégája gondolom már kint vár, de kérem, hogy minél rövidebb legyen, hálás lennék, miniszter úr. E, dziękuję. Gwarantuję, że będę e, bardzo Köszönöm szépen. Annyira fegyelmezett leszek, amennyire csak tudok, és megpróbálok nagyon rövid válaszokat adni a feltett kérdésekre. Az egységes európai égboltról. Azt gondolom, hogy igazából ezt a kérdést már meg is válaszoltam az első körben. De Zaszeda úrnak azt szeretném elmondani, hogy a második aspektus, azaz a zöld koridorok kérdése kerül szóba. Ezzel kapcsolatban a lengyel elnökség rendkívül támogatja azt, hogy ezek a zöld folyosók létrejöjjenek. Először azonban egy nagyon pontos definícióval kell rendelkeznünk. Jelen pillanatban nincs ilyen definíciónk a zöld folyosókról. Persze intuitív módon tudjuk, hogy ez egy olyan koridort jelent, ahol intermodális és multimodális közlekedés valósul meg, ezáltal csökkenteni lehet a széndiokszid és üvegházhatású gáz kibocsátást. Persze ezen dolgozunk, szeretnénk is ezen dolgozni. Szeptemberben Stecsinben konferenciát szervezünk éppen ez ügyben, amire szeretném meghívni nem csak önöket, illetve önt, Zaszála úr, hanem az összes európai parlamenti képviselőt. Ez a konferencia éppen a zöld koridorokra fog összpontosítani különös tekintettel. Ebben a kontextusban elmondhatom, hogy lesz egy véleményem szerint közép-európai folyosó, amely már is megfelel ezeknek az elvárásoknak. De a részletektől majd Szczecinben. Liberácki úr nagyon nehéz kérdést tett fel nekem. A legnehezebb mindig a pénzről beszélni ugyanis. Amikor a költségvetésről beszélünk, az Európai Bizottság bemutatta a több éves pénzügyi keretet, de csak június 29-én került erre sor. Tehát még az időre van szükségünk, hogy ennek a javaslatnak a részleteit is láthassuk. Lesz-e esély arra, hogy elegendő előirányzatunk legyen az infrastruktúrára, különösen az ökológiai tényezőt figyelembe vevő zöld infrastruktúrára? Remélem, de hát nagyon sok minden fog múlni az Európai Parlamenten is, és az önök szakbizottságán különösen. Remélem, hogy együtt fogunk küzdeni ezért. Káncsián úr szintén feltett egy kérdést, sőt, több kérdést pénzügyi dimenzióval. Ezek kapcsolódnak valamihez, amit a korábbiakban már elmondtam. Ebben az esetben is muszáj kivárnunk, amíg az Európai Bizottsági Javaslat további részleteit is megismerhetjük, csak ekkor leszünk képesek valami konkrétabbat mondani. Amennyiben szükség lesz rá, természetesen együtt fogunk fellépni. Az Európai Tanács és az Európai Parlament együtt fog lépni. Az első vasúti csomag. Ezzel kapcsolatban is felmerült egy kérdés. Szeretnénk lezárni ezt az ügyet, ahogy azt az Európai Bizottság is javasolta, Gondolok itt az első vasúti csomag felülvizsgálatára. És remélem, hogy innentől fogva az Európai Parlamenttel való együttműködés továbbra is jó lesz. Fleckenstein úr. felvetett olyan ügyeket, amelyek a légiközlekedési csomaggal vagy reptéri csomaggal kapcsolatosak. A lengyel elnökség összpontosítani fog a földi kiszolgálásra, de ez nem ezt jelenti, hogy más dokumentumokkal nem foglalkozunk majd, mm, amelyek az Európai Bizottság csomagjában szintén szerepelnek. Azonban legfőképpen előrelépést ezzel a témával kapcsolatban szeretnénk elérni. Jelen pillanatban itt is nehéz ennél konkrétabb dolgot mondani, hiszen még mindig nem áll rendelkezésünkre ez a dokumentumcsomag várunk az Európai Bizottságra. Ezeket az ügyeket több kérdésben is felvetették a képviselők. A későbbiekben is. Ha nem tévedek, akkor nagyjából sikerült megválaszolnom a kérdéseket. Csak még egy általános megjegyzésem lenne az elhangzottakkal kapcsolatban. Az Európai Unió, a Parlament és a Tanács mindannyiunknak fel kell ismernünk azt, hogy mi fog eredni az Európai Bizottság fehér könyvéből. A célunk az, hogy egy egységes európai közlekedési térséget hozzunk létre. Egy kohézív, összefüggő rendszert szeretnénk létrehozni, ami hatékonyan működik. Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk, megfelelő eszközökre van szükségünk. Ez vonatkozik természetesen a pénzügyi eszközökre is, és nyomon fogjuk követni ezeket a kérdéseket az elnökség során. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az elnökség képviselőinek. Tudom, hogy nagyon sok kérdést szeretek volna még föltenni, de a következő miniszter is már kint várakozik, hogy az önök további kérdéseire válaszolhasson. Úgyhogy igyekszünk mi magunk is betartani a hozzászólási időket. Nagyon köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött, és várjuk az elkövetkezendő hat hónapban az önökkel való együttműködést. Köszönöm. So if I could ask Minister Subi... Szovjeraszka szeretném megkérni akkor, hogy üljön ide mellém. Hi, how are you? Can we please... Kedves kollégák, kérem önöket, hogy ha valaki, aki nem kíváncsi esetleg a miniszterasszony előadására, akkor nagyon szépen megkérem, hogy fáradjon ki, és odakint beszélgessen. So that those of us who do want to listen így módon, ha valaki Szobieraszka miniszterasszony beszédét szeretné meghallgatni, azt megtehessük nyugodt körülmények között. Ő fog tájékoztatni minket a lengyel elnökség idegenforgalmi prioritásairól. Miniszterasszony szeretettel üdvözlöm. Nagyon köszönöm türelmét. Tudom, hogy olyan 5-6 perccel túlléptük az időnket, a közlekedési minisztert azért nem vádolhatjuk, igyekezett ő minden kérdésre válaszolni. Most pedig akkor meghallgatjuk önt a lengyel elnökség idegenforgalmi prioritásairól. Nagyon köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők az Európai Parlamentben. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság előtt szólhatok a lengyel elnökség programjáról az idegenforgalom terén. Nagyon fontos terület ez, hiszen természetesen a közlekedés is nagyon fontos téma, úgyhogy eh, egyáltalán nem lett meg, hogy eh, ilyen hosszas vitát folytattak, de néhány idegenforgalommal kapcsolatos témát szeretnék önöknek fölvetni. Először is szeretném kiemelni azt a tényt, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez a szakbizottság nagy érdeklődéssel fordul e fontos terület felé, ami az idegenforgalom maga. És a lengyel elnökség, illetve jó magam is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy folytassuk a kitűnő együttműködést a tanács és az Európai Parlament között. Ez az együttműködés ugyanis lehetővé tette, hogy előrelépéseket tegyünk az idegenforgalmi politika területén, főként azután, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett. Az idegenforgalom nagyon fontos ágazata a gazdaságnak, hiszen a gazdasági növekedésre, a munkahelyteremtésre nagyon pozitív hatással van, illetve Európa jobb imázsához járul hozzá világszerte, illetve a kulturális örökséget is erősíti. 1,8 millió, tehát majdnem 2 millió cég tevékenykedik ezen a területen, nagyon sok közülük KKV, és ők pedig az EU GDP-jének körülbelül 4%-át termelik meg, illetve a teljes munkaerőnek körülbelül 4%-át alkalmazzák. Általánosságban a GDP 10%-áról, illetve a teljes a foglalkoztatottság 11%-áról beszélhetünk a teljes ágazatban. Az Európai Unió megerősíti a helyzetét, mint a világ legnépszerűbb idegenforgalmi destinációja. Az a hanyatlás, amelyet a gazdasági válság után tapasztalhattunk, most már javul, és ennek a trendnek egy enyhe megfordulását tapasztalhatjuk. Az idegenforgalmi szektornak melyek a kihívásai? Ezek tulajdonképpen új lehetőségek is egyben. És így módon lehetővé válik számunkra, hogy gyorsan lépjünk az európai idegenforgalom fellendítése terén, illetve javítsuk annak versenyképességét. A Lisszaboni szerződés a hatos cikk alapján kimondja, hogy az Európai Uniónak hatásköré van arra vonatkozóan, hogy támogassa, koordinálja, illetve kiegészítse a tagállamok lépéseit, cselekvéseit természetesen anélkül, hogy az EU a nemzeti hatáskört túllépné. A Lisszaboni szerződés alapján az európai idegenforgalmi politika fő célja, hogy az ágazat versenyképességét javítsa. Természetesen ez a versenyképesség egy kiegyensúlyozott és fenntartható stratégián kell alapuljon. Az EU új gazdasági stratégiája, tehát az Európa 2020 keretében is szerepel az egyik fő prioritás, tehát, hogy a globalizációs időszak, korszak számára egy ipari politikát építsenek ki, és ennek egy része pedig az idegenforgalom. Melyek a prioritások az Európa 2020-as stratégiában? A bizottság tavalyi év júniusában jelent, terjesztette be közleményét, amelynek címe Európa a világ első számú idegenforgalmi destinációja, új politikai keretrendszer az európai idegenforgalom számára. Ez pedig felállított különböző lépéseket, lépési lehetőségeket, a, a versenyképesség növelése, a fenntartható fejlődés, illetve Európa fejlesztése, mint fő idegenforgalmi destináció, illetve a finanszírozási mechanizmusok maximális kihasználása terén. Az Európa 2020-as stratégia, illetve ez az új közlemény, amelyet a bizottság terjesztett be, egy keretet állított fel Európa számára. Ezt figyelembe véve a lengyel prioritás pedig a versenyképesség lesz, az európai idegenforgalomban, illetve cselekvések azonosítása és ajánlások megfogalmazása. Az elmúlt évek eseményeit követően, mint például az izlandi vulkánkitörés, amely az, az utasok mozgását nagy mértékben megnehezítette nem csupán Európában, hanem világszerte, illetve az afrikai eseményeket követően ennek az ágazatnak a szerepét újra kell újra meg kell határoznunk versenyképességi szempontból, a turizmus versenyképessége szempontjából. Ezt tekintve a lengyel elnökség két területre összpontosít, az egyik, hogy tudást építsünk illetve annak szociális és gazdasági aspektusát, amelyek kapcsolódnak szorosan az idegenforgalomhoz, illetve a KKV ágazatára akarunk összpontosítani, főként ami az innovatív idegenforgalmat illeti. Ami az első célt illeti, szeretnénk meghatározni, illetve összefoglalni a rendelkezésre álló adatokat és a hiányosságokat áthidalni. Biztosítani kell, hogy ezek az adatok összehasonlíthatóak, úgy gondoljuk, hogy meg kell határoznunk azokat az adattípusokat, amelyeket összegyűjthetünk, illetve tárolhatunk, és ezen a területen együtt kell működnünk a KKV-kkel, hiszen demográfiai adatok, éghajlatváltozás, keresletkínálat adatok szerepelnek ezek közül. És ha ezeket rendelkezésre bocsátjuk a KKV-k számára, akkor az utazásszervezők tudnak reagálni a piac valódi szükségleteire, és megfelelően alakíthatják ki üzleti stratégiáikat. Egy másik területre is szeretnék központosítani megbeszélésünk során, ez pedig az innováció. Az információ és az információs és kommunikációs technológiák nagyon jelentős sarkövei az idegenforgalmi szektor versenyképességének, és ami az IKT ágazatot illeti, ez egyéb gazdasági térségekhez és területekhez is kapcsolódik különböző fokozatai vannak az IKT ismereteknek, a KKV ágazatban például ez függ persze a rendelkezés el anyagi forrásoktól, a munkatársak ismereteitől, tudásától. Ezért gondoljuk, hogy az arról szóló vita, hogy a KKV-ben ezeket a hiányosságokat hogyan hidaljuk át, nagyon fontos. Jól tudjuk, hogy az IKT a vállalati szektorban sokkal fejlettebb, mint a vállalatok és a fogyasztók közötti szektorban. Az elnökség prioritásai tekintetében egy Európai Idegenforgalmi Fórumot fogunk szervezni, ez Krakóban kerül majd megrendezésre október 5-e és 7-e között. Ez az egyik legfontosabb ágazati éves esemény. És nagyon remélem, hogy ez a fórum foglalkozik majd azokkal a kulcskérdésekkel, amelyek a versenyképesség fellendítésére vonatkoznak. A fórum alatt pedig egy informális miniszteri találkozóra is sor kerül. A miniszterek megvizsgálják az új Európai Bizottsági Közleményt, illetve annak végrehajtását, tehát az EU idegenforgalmi politikájának új konszolidált keretrendszerét a miniszterek pedig majd értékelni fogják az Európai Bizottság által javasolt lépések irányát, és döntenek majd arról, hogy milyen mértékben kell több lépést tenni, van-e szükség új cselekvésekre. Hölgyeim és Uraim, az Európai Parlament számos alkalommal bizonyította, hogy az idegenforgalom nagyon közel áll a szívéhez. Nagyon sok kezdeményezést tett az Európai Parlament ezen a területen, mint például a Kalipszó előkészítő tevékenység, amelynek célja, hogy a foglalkoztatást növelje, a szezonalitás hátrányát leküzdje az idegenforgalomban. És azt hiszem, hogy az Európai Parlament szerepe nagyon fontos lendületet biztosított az idegenforgalom számára. És szeretném, szeretném ezt megköszönni mindannyiuknak, a szakbizottsági képviselőknek, az európai parlamenti képviselőknek, hogy szerepet vállalnak a gazdaság ezen ágazatában. És nagyon pozitív együttműködést tapasztalhattam a tanács és a parlament között ezen a területen, és nagy örömömre szolgált, hogy a lengyel elnökség céljait bemutathattam önöknek. Várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Egyelőre öten jelentkeztek. Kíván-e még rajtuk kívül bárki szólni, hanem akkor felosztjuk ennek megfelelően az időt. Nép, a néppárt nevében Fentam úr. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm, miniszter asszony. Először is eh, nagy örömmel hallottam a lengyel elnökség programját az elkövetkezendő hat hónapban, és biztos vagyok benne, hogy ez kiváló alap lesz a közös munka számára. Én támogatom természetesen az idegenforgalommal kapcsolatos új kompetenciát. A különböző intézmények, a bizottság közleményen dolgozik, és gyakorlati javaslatokat dolgoz ki, saját, nekünk a parlamenten belül pedig egy saját kezdeményezésű jelentésünk készül, amiben a stratégia fontos pontjait vázoljuk fel. Ez egy kiváló jelentés. És kiváló együttműködésünk volt a leköszönő elnökséggel és a belga elnökséggel is. Tavaly októberben különös lendületet kapott az idegenforgalom ügye, tehát ezek nagyon biztató jelek, és Gondolom, hogy önök is erre építenek. Ami a finanszírozási kérdéseket illeti, mindannyian tudjuk, hogy a 2012-es költségvetés idegenforgalmi fejezete meglehetősen szűkös. Nincs túl sok forrás 2012-re, és a saját véleményünk a költségvetéssel kapcsolatosan nagyon fontos, mert ez alapozza meg a következő több éves pénzügyi keretet is. Tehát fontos, hogy ezt a vonalat megerősítsük. Természetesen az idegenforgalom fontos szerepet játszik, és mindenféleképpen forrásokat kell áldoznunk rá, ami az innovációt és a versenyképesség fokozását illeti. Ezen kívül ösztönöznünk kell a tagállamokat arra is, hogy minél több forrást használjanak fel erre a célja, célra a strukturális alapon belül, hogy javulhasson az idegenforgalom versenyképessége. Ezek a források megvannak, de nehezen beazonosíthatók, nehezen láthatók. Tehát itt a felhasználást mindenféleképpen javítani kell. Néhány gyakorlati kérdésre szeretnék most rátérni a program kapcsán. A programban konkrétan utalnak arra, hogy a szervezett utazásokról szóló irányelv szerepét át kell tekinteni. Figyelembe véve a vulkáni hamu kapcsán előállt helyzetet, ezen kívül a közel-keleti helyzetet, ezek tükrében érdemes lenne megvizsgálni az irányelvet. Ez a kérdés minket már hosszabb ideje foglalkoztat, és a szakbizottságunk is nagy figyelemmel kíséri azt, hogy az idegenforgalom kínálata hogyan alakul. Az idegenforgalmi stratégia kapcsán látnunk kell, hogy ez egy nagyon nagy piac, több 10 millió új látogató várható a világ más részeiről, tehát a minőségbe kell befektetnünk. Az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy milyen ágazati szervezetek működnek az egyes tagállamokban, törekszik egy egységes európai címke bevezetésére, és ezt mindenféleképpen támogatni kell, hiszen a minőségbe történő beruházás teszi lehetővé, hogy a globális kihívással szembe tudjunk nézni. A feltörekvő országok kapcsolatosan különösen felmerült a vízumok kérdése. Lehet, hogy ez nem az ön közvetlen kompetenciája, de minden esetre ezt mindenféleképpen meg kéne vizsgálni a belügy és a bevándorlás politika kapcsán. Hiszen ez egy eszköze a beáramló látogatók ellenőrzésének, ugyanakkor viszont eltérések vannak az egyes tagállamok között a vízumok kiadási határidejében, és ez nem teremt egyenlő, nem teremt egyenlő feltételeket a verseny számára. Itt említettük az informatikát, a bizottság egy kezdeményezést dolgoz ki annak érdekében, hogy a KKV-k hozzáférhessenek az olcsóbb platformokhoz, és ezek segítségével tájékoztassák a közvéleményt. Ennek az informatikai vonzata nagyon fontos a technológia és a képzés szempontjából egyaránt. A vendéglátóipart tekintve a hotelekben, például a bár bárpultosok képzése is nagyon fontos. És Európát összességében vonzó célponttá kell tennünk. és köszönöm szépen még egyszer, a legtöbb sikert kívánom önnek. Köszönöm szépen, Danielis úr, a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a miniszter asszony beszámolóját is. Az idegenforgalom tulajdonképpen most éli első napjait, mint közös európai szakpolitika. Ennek mindenféleképpen közös szakpolitikává kell kinőnie magát. El tudnál mondani, hogy milyen konkrét kezdeményezéseken dolgoznak, amelyek demonstrálják, hogy ezt a kérdést mennyire komolyan vesszük. Ugyanakkor viszont ellentmondás is felfedezhető, ami az idegenforgalomban teremtett munkahelyek kérdését illeti. A válság idején az idegenforgalomnak különösen fontos szerepe van, ugyanis ez tulajdonképpen egyes helyi gazdaságok túlélését segítheti elő. Ez azonban nem tükröződik a költségvetési tervekben akár a folyó költségvetésben, akár a következő pénzügyi keretben. Honnan lehet megteremteni a forrásokat eh, ahhoz, hogy ezt a kompetenciát megerősítsük? Mi olyan kezdeményezéseket várunk a bizottság szintjén, amit a tanács is támogatna, amelyekkel a jelenlegi ellentmondások leküzdhetők illetve ahol hiányosságok vannak a célkitűzéseink és a források között. Tehát ezzel kapcsolatosan várnám a miniszter asszonytól, hogy vannak-e kezdeményezések, és ha igen, milyenek, akkor milyen kezdeményezések vannak a szervezett utazásra vonatkozó irányelv kapcsán, az egyenlő esélyek, feltételek megteremtése érdekében, és itt figyelembe kell venni a különböző szociális szempontokat is. Végezetül pedig a turista vízumok kiadásával kapcsolatosan nagyon fontos, hogy az emberek számára megkönnyítsük az Európába történő utazást. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter asszonynak, és sok sikert kívánni az elnökségnek, illetve önnek személyesen. A fenntartható idegenforgalomról szól, természetesen örülök, hogy az idegenforgalom nem töredezhet fel, és konkrét információkra van szükségünk. Említett, hogy október 5-én, 7-én Krakóban egy fórumot tartanak. Mi lesz ennek a fő témája? A kulturális útvonalakat említette már, de az általános idegenforgalmat illetően mi lesz a fő téma? A fenntartható idegenforgalomnak szerves része a kerékpáros turizmus, és az Euróveló útvonalak kapcsán szeretném megkérdezni, hogy az önök elnöksége támogatja -e ezt az elképzelést, és milyen lehetőségeket lát arra, hogy az infrastruktúrát hogyan lehet támogatni, vagy történtek-e ezzel kapcsolatosan Lengyelországban már lépések, amelyek például szolgálhatnak más országok számára. Ezen kívül a TAPA egyezménnyel kapcsolatosan, az idegenforgalmi jegyzőkönyvvel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy ezzel mi a céljuk, kívánják-e erősíteni a végrehajtást, és ha már itt a low cost és all inclusive kínálatokról beszélünk, akkor itt a nagyvállalatokról is szót kell ejtőnünk. Nyilvánvalóan a fenntartható idegenforgalom komoly esélyeket kínál a kis vállalkozások számára, és az ökológiai, környezeti előnyök éppen kifejezetten a kis vállalkozások számára jelentkezhetnek. Végezetül pedig egy kiváló út épült ki, ami azonban csak Kaliningrádba vezet, és nem tudom, hogy ezt ez a az elképzelés, ez a Kaliningrádi idegenforgalmat hátrányosan érinti, hogyha az útvonal elkerüli őket, és én nem tudom, hogy az ezzel kapcsolatos elképzeléseik milyenek, ami a vas függöny levontásával kapcsolatos. Ayala Sander asszony. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretnék köszönetet mondani a miniszter asszonynak a tájékoztatásért, és természetesen minden jót kívánok az elnökségre. Egyetértek önnel, hogy van egy kihívásunk, ugyanis van egy jogalapunk, amely a pénzügyi tervvel kapcsolatos, és természetesen jó magam is azt gondolom, hogy a krakói fórumon is kell egy nagyon erős üzenetet küldeni, egy jelet küldeni az ágazatnak, hogy ezt az új jogalapot használják ki, annak érdekében, hogy ambiciózus program valósuljon meg a 2014-2020-as időszakra. Ezzel kapcsolatban én a belső turizmusra összpontosítanék, arra a kezdeményezésre, a Kalipszóra, amelyet ön is említett, ez idén lezárul, és nagyon pozitív következményekkel jár. Egy szociális alapú turizmust valósított meg, ugyanakkor viszont a szezonalitás megszüntetésére is törekedett. Európában azt láthatjuk, hogy a külső piacot is szeretnénk nyilván megnyitni, de nagyon sok állampolgár számára ezek a turisztikai útvonalak nagyon fontosak, és új aspektusokkal, például mm, egészségügyi turizmussal, kulturális turizmussal kell azokat kombinálni. Ehhez pedig arra lenne szükség, hogy az integrált foglalási rendszert is valósítsuk meg, ezt a közlekedési ágazattal együtt lehet ezt megvalósítani, és ön is tudja, hogy napról napra a turisták önállóan valósítják meg foglalásaikat, de teljesen komplett útvonalakat nem tudnak könnyedén összeállítani, ezért tehát együtt kell működnünk ezen a téren. Ami pedig az utasjogokról ról szóló tájékoztatást illeti, van már egy jogszabály folyamatban, de még mindig tapasztalunk problémákat a személyzet részéről, illetve az utasok részéről és az információ hiányát tapasztalhatjuk. Aztán a belső turizmus, a kínálat minőségét illetően nagyon fontos képzési programra van szükség, ami pedig a külső turizmust illeti. Én arra biztatnám, hogy a komplett útvonalakon dolgozzanak, például Franciaország, Egyesült Királyság, Spanyolország, nagyon rövid, itt nagyon rövid útvonalakra utaznak, ugyanakkor viszont egy, inkább egy európai útvonalra lenne szükség, hogy az utas mondjuk e, Európába, Párizsba érkezik, ugyanakkor viszont átutazza egész Európát, tehát egyfajta kulturális vagy gasztronómiai utazás kellene, vagy akár ipari műemlékekkel foglalkozó utazást javasolni, és a vízumok kérdését követelném öntől, mindig eh, ezekkel kapcsolatos reklamációkat láthatunk. Tudom, hogy ez nem csak az ön körébe tartozik, hanem túlmutat azon, de azt hiszem, hogy eh, most egy kritikus eh, ponthoz értünk, amikor megnyílik az idegenforgalom globális szinten, de nagyon fontos, hogy a turista csoportoknak megnyissuk azt a lehetőséget, hogy ne kell folyamatosan sorban állniuk a nagykövetségeken, konzulátusokon. És egyfajta kulcsbelépési pontot kellene számukra biztosítani. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönöm Zemka úr. Köszönöm szépen. Miniszter asszony, először szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes prezentációt. Két kérdésre térnék ki. Mindannyian tudjuk azt, hogy a turizmus fejlesztése nagyon sok aspektuson tűnik. Az életminőség szintje, értékek, és ahogy ön is mondta, a politikai helyzeten is múlik egy-egy konkrét ország esetében. Hogyha nehéz a helyzet, akkor az emberek nem akarnak majd oda menni. És végül hogyha természeti katasztrófa következik be, vagy valami olyasmi, amit nem tudunk befolyásolni, az is negatív lehet a turizmusra nézve, de vannak olyan dolgok, amiket európai szinten lehet befolyásolni. Ezért szeretném miniszter asszony azt kérdezni, hogy amikor, azt kérni, hogy amikor a turizmus fejlesztéséről gondolkoznak, figyeljenek oda két dologra. Először is az Európai Unió időről időre konkrét országokkal megállapodást írt alá. Például nem is olyan rég az Európai Parlament elfogadott egy dokumentumot az Európai Unió és Dél-Korea közötti együttműködésről. Most hasonló dokumentumokon dolgozunk az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldova, Moldova esetében az együttműködésről. Ez milyen mértékben fogja a gépjárműipart és más ágazatokat befolyásolni. Ezen ilyenkor mindig el kell gondolkozni. Arra kérem önt, hogy amikor ilyen megállapodásokról tárgyalnak, akkor mindig gondoljanak a turizmusra kifejtett hatásra is. Ezt valahogy időnként elfelejtjük. De a turizmus mértékét figyelembe véve ez is nagyon fontos lenne. És még egy dolog, Szeretném támogatásomról biztosítani azokat a kollégákat, akik az Európai Unió politikáiról és a tagállam azon politikáiról beszélnek, amik a vízumokra vonatkoznak. Például, hát gondolom nem volt ideje megemlíteni, de a Schengeni térség végrehajtása Lengyelországban óriási öm, pozit, óriási hatást jelentett az Európán kívül érkező turista áradatra. Tehát nagyon fontos lenne, hogyha az Európai Bizottság az Európai Unió belső aspektusaival foglalkozó ügynökségei dolgoznának ezen az ügyön is. Biztonsági kérdésekről természetesen szintén beszélni kell ebben a kontextusban. Elnök, köszönöm szépen asszony, én is néhány pontra szeretném felhívni a figyelmet. Szeretném megerősíteni azt, amit az emberek a szervezett utazási irányelvvel kapcsolatban mondtak. Itt nekünk a szakbizottságban az a fő felelősségünk, hogy világos szerepünk legyen. És Nyilván a belső piaci szakbizottság elnöke is ugyanígy gondolja, hogy nekik is fontos szerepük van ezen a területen. Mielőtt bármit is teszünk, talán együtt tudunk működni az Európai Bizottsággal, az két szakbizottságként, ennek az elavult irányelvnek a felülvizsgálatában. Ez a, a fapados légitársaságok születése előtt született, tehát az egész jogszabály felülvizsgálandó. Ezt én is hangsúlyozom. Még egy dolog a vízumokkal kapcsolatban. Mindig azt a történetet mesélem el, amikor valaki megérkezik a londoni Heathrow reptérre, külföldi turistaként, aki szeretné az Egyesült Királyság csodáit megtekinteni, akkor egy fantasztikus, óriási táblával találkozik, üdvözöljük az Egyesült Királyságban, de utána a határőr első kérdés az, hogy mennyi ideig marad. Ez nem nagyon szívélyes üdvözlet. Nem tudom, hogy mi van ezekben a, a az útlevél ellenőrökben, hogy mindenkit ugyanolyan fából faragtak-e, de hát igazából egyik sem tűnik nagyon szívélyesnek vagy barátságosnak és az embereknek mindig kényte, emberek mindig kénytelenek rájönni, hogy csodák már pedig nincsenek. A krakói konferencia. Ön azt mondta, hogy ez arra fog összpontosítani, hogy az európai turizmus versenyképességét javítsuk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, amit meg kell vizsgálnunk, de tudatában kell lennünk annak is, hogy mit tudunk felajánlani itt Európában mielőtt arról kezdünk vitatkozni, hogy mennyire lehetünk versenyképesek. Nem gondolom azt, hogy az Európai Uniót, mint turista célpontot elég jól adtuk el. Jobban is tehetnénk. A tagállamok féltékenyen védik a saját jogaikat. De több van Európában, mint bícsek és hegyek. Michael mindig a bicikli, a kerékpáros turizmusról beszél, én pedig mindig az ipari örökségre hívom fel a figyelmet. Európának nagyon jelentős ipari öröksége van, és egy olyan turista vagy idegenforgalmi ágazatot tudnánk kiépíteni olyan területekre összpontosítva, ahova máshogy nem mennek turisták, tehát az ipari területekre, az ipari térségekre amúgy nem mennek turisták. Ezért nagyon fontos lenne, hogyha látogatókat az ilyen típusú művészettörténet, kulturális örökség megtekintésére is ide vonzanánk. Egy nagyon széles vásznunk van az Európai Unióban, amelynek az egyik sarkától a másikig, és nagyon sok mindent feshetünk fel. Tajáni úr jelentése, vagy mások jelentése végre se e- kezdik elismerni azt, hogy az európai idegenforgalom egy kicsit több, mint az Alpok és a tengerpartok. És azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos pont, amit hangsúlyoznom kell. Miniszterasszony, hogyha szeretne, megadom a szót a reagálásra. Dziękuję, bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie, panowie posłowie za wszystkie e, te pytania. Elnök úr, köszönöm szépen a kérdéseiket. Néhány kérdés ugyanazokra a dolgokra vonatkozott, éppen ezért az idő szükössége folytán igyekszem röviden összefoglaltan megválaszolni ezeket. Több kérdés pénzügyi szempontokra vonatkozott, az idegenforgalom finanszírozására, illetve a vízumokra. A lengyel elnökség számára ez a két szempont kulcsfontosságú. Lengyelországnak konkrét tapasztalatai vannak a víza, vízum rendszerrel kapcsolatosan, és tudjuk, hogy ez nagymértékben befolyásolja a mi országunk idegenforgalmát is. Tehát tudjuk ahhoz, hogy Európát idegenforgalmi vonzó idegenforgalmi célponttá tegyük, ehhez hozzátartozik szervesen a vízumkérdés is. Már korábban is történtek lépések ezen a területen, és mi magunk is igyekszünk majd elősegíteni a közös vízum kibocsátást az egyes tagállamokban harmadik országok állampolgárai számára. Az új pénzügyi terv 2014-2020 időszakra vonatkozóan számunkra ez különösen fontos, hogy az idegenforgalom finanszírozása szerepeljen a jelenlegi pénzügyi mechanizmusokban. És ha figyelembe vesszük a jelenlegi pénzügyi tervet, Mm, akkor azt kell mondani, hogy e tekintetben eh, nehézségek vannak, de a regionális politika, a strukturális politika, a vidéki területek eh, esetében vannak lehetőségek annak érdekében, hogy tovább fejlesszük az idegenforgalmat. Biztosítani kívánjuk, hogy az irányelv minél inkább feljavítsuk 2011 2020 ra A 2014-es irányelv az egyik legfontosabb az idegenforgalom továbbfejlesztése szempontjából az EU-ban, illetve a tagállamokban, és mi is támogatjuk ennek az irányelvnek az, a felülvizsgálatát, hiszen nagyon fontos ez abból a szempontból, hogy leküzdjük a hátrányunkat. Úgy gondolom azonban minden a megfelelő irányban halad a felülvizsgálat kapcsán. A tavalyi vulkáni hamu után bekövetkezett események is rávilágítanak ennek szükségességére. Ami pedig az elnök úr kérdését illeti, mi elsősorban az Európai Bizottság közleményének első szempontjával kívánunk foglalkozni, nevezetesen a versenyképességgel. De miről is van itt szó? Folynak viták az új technológiák kapcsán, az informatika és a távközlés igénybe vételéről az idegenforgalomban, különösen a KKV-k és a mikrovállalkozások esetében. És ahogy az elnök úr is említette, a fokozott versenyképesség feltételezi azt is, hogy új versenyképes termékeket kínáljunk. Így többek között az ipari örökség, az ipari létesítmények kérdését érdemes figyelembe venni. Szeptember 27-én a Nemzetközi Idegenforgalom napján is lehetőség kínálkozik majd arra, hogy az ipari örökséget hogyan lehet felhasználni, jobban kiaknázni az idegenforgalom javára az egyes tagállamokban. Ami pedig a megállapodásokat illeti harmadik országokkal, természetesen érdemes az idegenforgalmat ezekben megemlíteni. Gondolok itt az Ukrajnával és Moldovával jelenleg tárgyalás alatt lévő megállapodásokra. Ezeknek komoly kihatása lehet az idegenforgalomra. Kramer úr kérdésére válaszul a kerékpáros turizmus és a lengyel tapasztalatok kapcsán a következő a válaszom. Számunkra már két éve ez a kérdés prioritás. Tudjuk, hogy ez egy hosszú távú projekt, a jelenlegi pénzügyi termen belül komoly lehetőségek vannak kerékpárutak kiépítésére. Lengyelországban, Kelet-Lengyelországban négy régióban ugyan még hiányzik az infrastruktúra, de igyekszünk továbbfejleszteni az Eurovelo útvonal 13-ast, ezzel kapcsolatosan egy stratégiát dolgozunk ki, és a jelenlegi pénzügyi keretter, terv keretében ezt, ehhez támogatást is kapunk. Tehát ezt mindenféleképpen támogatandónak tekintjük, ugyanakkor ami az egységes matricák vagy címkézés, jelölések kérdését illeti, itt nem szabadna azonban túlzásba esni, és egyszerűvé kell tenni a rendszert. Nagyon fontos a turisták számára, akik kívülről érkeznek Európába. Az idegen forgalom tekintetében, mint ahogy Sanders asszony mondta, több tagállam is együttesen érintett lehet, és az ilyen programokat szeretnénk mi magunk is szorgalmazni. Már vannak ilyen tapasztalataink, amikor is egyes európai régiókat közösen reklámozunk Japánban, az USA-ban, Kínában. Közös idegenforgalmi termékek sikeresnek bizonyultak, és ezeket tovább kellene folytatni ez 21 végrehajtási intézkedésben is szerepel a bizottsági közleményben. Elnök úr, remélem sikerült minden kérdésre válaszolnom. A belvízi útvonalak kérdése, Kramer úr, formális szempontból az Orosz Föderációval lezártuk a tárgyalásokat, tehát a hajózhatás elméletben biztosított, A vízumok kiadása jelentett azonban problémát, de e tekintetben is szeretnénk biztosítani, hogy a rendszer minél zökkenőmentesebben működjön. Rátérve a Kalipszó programra, Lengyelország is része, részese Portugáliával és Spanyolországgal közösen projekteket dolgoztunk ki. Ennek a programnak a lényege, hogy csökkenjen az idegenforgalom szezonális jellege, és igyekszünk elősegíteni az úgynevezett szociális idegenforgalmat is, konkrétan az idősek számára lehetővé tenni, vagy a fogyatékkal élők, fiatalok, gyermekek számára hozzáférhetővé tenni az idegenforgalmat, tehát mindazon csoportok számára, akik nehezebben utaznak. Köszönöm szépen a kérdéseiket, és remélem, hogy sikerült mindennel foglalkoznom. Nagyon köszönjük, miniszterasszony. Természetesen nagyon várjuk az önnel való együttműködést az idegenforgalmi ágazatban. Minden jót kívánok önnek és a lengyel elnökségnek, és az elkövetkezendő hat hónapban remélhetőleg sokszor találkozunk. Nagyon köszönöm az előadást, és köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Thank you very much. It's my pleasure. Okay, can I... Nos, tehát akkor a formalitásokon essünk át. Egyéb kérdések? Van-e valakinek hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, akkor emlékeztetnék arra, hogy a következő ülés helyszíne és időpontja Brüsszel 2011. augusztus 30-31-e. 30-án délután háromkor találkozunk. Mindenkinek nagyon kellemes nyaralást kívánok, és az elnök úr nagyon kedvesen minden jót kíván nekünk és a nyaralásra, a tolmácsoknak ezt köszönjük. És reméljük, hogy augusztus végén felfrissülve találkozunk újra viszontlátásra.